Good morning, colleagues. Uh, if you agree. Reggelt, kedves kollégák! Szerintem kezdjük el a mai munkánkat. Thank you very much as uh, being the first Köszönöm szépen. Nos, miután ez az első ülésünk az idén, szeretnék mindenkinek boldog új évet kívánni, minden jót a 2020-as évre, tényleg legyen sikerekben gazdag, boldog, új évet, új évük. Elég sok lesz a kihívás itt az új év során a szakbizottságon belül, de bízom benne, hogy sikeresek lesz, leszünk. Tudják, hogy ez a mai ülés is webstreamen követhető, 22 nyelven, azt gondolom, hogy az ITRE szakbizottsági tagok mindannyian megkapták január elején az előző ülések jegyzőkönyvét, a december 4-e, 5-ei ülések jegyzőkönyvéről van szó, hogyha egyetértenek ezzel, akkor elfogadottnak tekintjük őket. Folytatjuk egy szavazással parlament és a tanács 347 per 2013-as rendeletét tulajdonképpen igenne vagy nemmel szavazhatnak, hiszen itt egy jóváhagyásról van szó, és a 111-es házszabályjal összhangban fogunk így eltenni. Hogyha a delegált aktus tekintjük, akkor ugye legalább két politikai csoportban nyolc tagnak kellene ezt benyújtania. Ez ugye így meg is történt, lesz egy tesztszavazás, majd pedig valóban valós szavazásról lesz szó. Hogyha igennel szavaznak az állásfoglalási indítás mellett, akkor elutasítják a listát, tehát pont fordítva van, mint ahogy gondolhatnánk. Ha nem támogatják a listát, akkor igennel szavazzanak az állásfoglalási indítványra. Akkor kezdjük is, jó, a tesztel. Tehát szavazás jön elsőként. Megnyitottam a szavazást. Ez az első szavaztatásom. Mindenki szavazott? Jó, akkor lezárom. Működik, jó. Akkor, ha mindenki felkészült, akkor kérem önöket, hogy igennel vagy nemmel szavazzanak a delegált aktus elutasításáról. Megnyitottam a szavazást. Mindenki szavazott? Jó, rendben, akkor lezárom. Az eredmény pedig a következő. Láthatóvá tudjuk tenni a kijelzőkön? Ott van az eredmény, tehát 54 nem, 17 igen, 2 tartózkodással az elutasítás nem ment át, tehát a lista megmarad. Akkor most folytatjuk a napirendi ponttal, a következővel és akik pedig elmennek, úgy döntenek, hogy nem kívánnak maradni, azoknak két percet adok arra, hogy elhagyják a termet, és más fontos szakbizottsági teendőiket ellássák. So you can run through Okay, colleagues, uh, let's start because we have uh, two important debates. Jó, akkor folytassuk a munkát. Az ebédszünet előtt két fontos témakörről lesz szó. A hatos napirendi pontunk egy eszmecsere lesz, ami a, az energiatárolásra vonatkozó átfog európai megközelítés. Ez tehát a témakör. Az energiatárolás, mint ahogy tudják, az átállásban egy nagyon fontos elem, hiszen enélkül, ha nincsenek megfelelő megoldásaink, akkor nem fog működni az átállás. Vitára is sor kerül tehát a sedókkal és más érdeklődő képviselőkkel természetesen. 55 perc áll majd rendelkezésünkre, mondjuk 50 percet javasolnék ennek a napirendi pontnak a megtárgyalására, és akkor Claudia Gamonnak meg is adom a szót, parancsoljon. Hogy kérem a kollégáktól, hogy akik itt maradtak a teremben, azok kérem, figyeljék szépen csendben nyugodtan az előadást. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Hát többek között ugye egy közös célért dolgozunk, ez pedig a karbon semlegesség elérése az EU-ban. Az elektrifikációt csökkenteni kell, tulajdonképpen az igényt az elektromosság szempontjából meg fog duplázódni, mi pedig az megújulókra kell, hogy támaszkodjunk. Tehát az átállás mit hordoz magában feladatként, sokkal nagyobb rugalmasságra van szükség, és sokkal nagyobb arányban kell felhasználnunk a, fel, az újonnan, a megújuló előforrásokat. Tehát elég nagy az út, mire elérünk az átálláshoz, mindeközben pedig a biztonsági tényezőket is figyelembe kell venni. A legfontosabb elemei, tehát a prioritásaink közül a klímasemlegesség, az energiabiztonság és az átállás. És hát mindez összefogja az energia tárolást. Tulajdonképpen a dekarbonizált elektromosság termelés ugyanilyen fontos, és az intelligens hálózati központokat is ide kell sorolnom. Nem csak a hatékonyságot kell majd vizsgálnunk, hanem a karbon lábnyomot is. Úgyhogy egy átfogó elemzésre van szükség, és lehet, hogy egy, egy neutrális megközelítésre van szükség itt az elemzés során. Milyen technológiák állnak rendelkezésünkre, hogyan tudjuk az e-, ezekben rejlő potenciált a legjobban kihasználni. Úgyhogy ezeket a kérdéseket kell megválaszolnunk. A jelenlegi kapacitásainknak csak a 7%-át tudjuk kihasználni, de fontos persze azt is látni, hogy a megmaradó potenciál mennyiben aknázható ki itt az EU-n belül. A potenciált mindenképpen ki kellene használni, és prioritásokat is kell megfogalmaznunk ezzel kapcsolatban, hogy például az energiatárolási projektek hogyan szolgálhatnák a közérdeket. Egyensúlyra kell tehát törekednünk, nyilván a környezetünket is, a környezetvédelmét is szolgálnunk kell, vannak upgrading projekteket, és inkább a nagyobb projekteket érdemes finanszírozni a kisebb csipcsup projektek helyett. A megújulókból származó energiáknak a tárolásában óriási potenciál rejlik, ugyanakkor harmonizált megközelítésre van szüksége Európában a minimum standardek tekintetében, mert a hatékonyság még azért nincs meg összehasonlításban más energiák felhasználásának, felhasználásával összehasonlításban. Árstabilitás is egy nagyon fontos kérdés, és attól függően, hogy ki milyen elektromos forrásra támaszkodik. Hát itt nagyon nagyok a különbséges, különbségek a karbonlábnyom tekintetében is. A cirkuláris megközelítés is egy, nagy, és egy nagyon fontos elem ebben a kontextusban. Egy stratégiai akciótervre is nagy hangsúlyt kellene fektettünk, és a Green Deal kapcsán ugye a bizottság is erre törekszik. Egy átfogó élettartam elemzés is nagyon lényeges lenne, és az, hogy az akkumulátoroknak például milyen szerepe lehetne a háztartásokban, annak érdekében, hogy ott is tárolni lehessen energiát. A szektorális integráció még mindenképpen megemlítendő a sűrűn lakott területeken az energiatárolás megint csak kezelendő, megoldandó kérdés. A kogenerációs energiatermelésben rejlő potenciál kihasználása, amire utalnék. Tehát nagyon sok érdekes projekt van már itt, ami elindult, és ezeket is érdemes lenne áttekinteni. A fogyasztók szerepéről is beszélni kellene ebben a témakörben, rugalmasság, aztán a magánháztartásoknak a tárolási kapacitásai, akkumulátokra gondolok itt, elektromos járművek, és hát itt a terveket végre majd jogszabályokká is kellene alakítani. Vannak jogalkotási korlátok is, amiket említenünk kell. A kettős adóztatás, a kettős díj kivetés is egy megoldandó kérdés, hiszen hogyha valaki generál energiát, az más megítélés alá esik, mint a csak felhasználná. Jelenleg a kritériumok között még a fenntartható fejlesztési célok nem képzik ennek részét, ezt is meg kell oldani. Tehát azért vannak még olyan területek, amelyen van tennivalónk. A kutatási projektek kihasználtsága a Horizon 2020-on belül is még javítható, és jelenleg amit mindenképpen a jelentéstervezetben szeretnék viszont látni, az mindaz, amit eddig elmondtam, amiről beszámoltam, és várom az önök hozzászólásait is, mert egy nagyon fontos, nagyon érdekes témáról van szó és annak is örülök, hogy ilyen korai fázisban a parlament is felkarolta ezt a pontot. Elnök, köszönöm szépen. Köszönjük, hogy beszámolt a terveiről, és azt is, hogy vállalta ennek a tervezetnek az elkészítését. Azt gondolom, hogy elég sokan ugyan abba az irányba gondolkodunk, meg fogom adni a szót a pártok képviselői közül a sedoknak. Két percet fogok tudni adni mindenkinek. A néppárt részéről fogjuk kezdeni Maria Spiráki asszonynal. Köszönöm szépen! Először is elmondanám, hogy ennek az egész jelentésnek a hatája még nem egészen világos számomra de lehet, hogy ez azért van, mert nem kaptunk elegendő információt a raportőrtől. Elég széles körű ez a témakör, miközben nem tudjuk még, pedig definiálnunk kellene, hogy mi a célja ennek a jelentésnek. Én azt gondolom, hogy a jogi és a szabályozói keretekre kell támaszkodnunk, amikor a célkitűzéseinket megfogalmazzuk, és a kogenerációs energiatermelésre mindenképpen nagyobb szükség lesz. A megújulók szerepe is kiemelendő, és természetesen az energiatárolás óriási mértékben fog hozzájárulni a rugalmassághoz. Az elektromos áramtermelésben Az dekarbonizációban is nyilván a generációs energiatermelésnek óriási szerepe lehet. Nagyon sok területen lenne ez hasznosítható, és ahogyan itt az akkumulátorok is említésre kerültek, ezekre is koncentrálnunk kell. Nagyon nagy mértékben, nagy volumenben lehetne eltárolni például a hidrogén alapú energiát, amit aztán hasznosítani lehetne számos területen, többek között a közlekedésben. De önmagában az elektromos áram piacának kérdéseinek van megoldása nem lesz elegendő, a gázpiacokra és a gáztermelésre is ugyanúgy oda kell figyelnünk és a fenntartatóság, a megfizethetőség és a biztonság hármasa is egy lényeges elem. A részvétel a termelésben összefügg az igények felmérésével, a vonatkozó irányelvnek a felülvizsgálata is várat még magára, de a tárolás tulajdonképpen az ágazati couplingnak részét képzelj. Tehát ezt is szem előtt kell tartanunk. Arról is vitáznunk kell, hogy várjuk-e a bizottságtól, hogy egy új javaslat találjon elő a szektor decoupling témájában. Szeretnék arra emlékeztetni, hogy a jelenlegi ten jogszabályok keretében van lehetőség természetesen tanulmányok készítésére, de a korlátozások például az ágazatokon belüli szerződéskötéseket is hátráltatja. EU-s szintű célkitűzések és határértékek is fontosak, és hát én amit most hallottam, azt első olvasatban hallottuk, mert nem kaptuk meg e-mailben, vagy semmilyen más formában sem az információkat a tervezetével kapcsolatban. Köszönöm. Thank you very much. Um... És Buklasztán következik. Köszönöm szépen. Nagyon érdekes és fontos téma ez. Az elmúlt években azt láttuk, hogy a megújuló energia árában nagyon jó volt a fejlődés, csökkent az ár a szélenergia, illetve a napenergia, napi, napenergia kihasználásának köszönhetően. Ez nagyon jó, hiszen a Párizsi Egyezmény érdekében és a klímaváltozás elleni harc miatt ezt támogatni kell. A nagy kihívás amiről szól ez az e, e, jelentés, és az, hogy hogyan tudjuk tárolni ezt az energiát, hiszen nem élhetünk úgy, hogy, hogy alacsony az energiabiztonságunk, hogyha nem tudunk fűteni, hogyha nem tudunk világítani, ezt nem fogják elfogadni az emberek. Tehát ezen kell gondolkodni, hogy hogyan tudjuk tárolni az energiát. Ez nagyon fontos. Négy útja van ennek, véleményem szerint. Először is ah, itt vannak a, a akkumulátorok. Láttuk az akkumulátor igény emelkedését, a kereslet emelkedését. A másik lehetőség az elektrovegyi tárolás, hogyha az energi, a megújuló energiát e, e, hidrogénben tároljuk, és ezt is meg kell vizsgálni pontosan, aztán a termális, a termális tárolás, hogyha például felmelegítjük a vizet ezzel az energiával, és aztán ezzel fűtünk, illetve a mechanikus tárolás, tehát hogyha mozgásba hozunk valamit, és annak a mozgásnak az energiáját használjuk fel valamire. Tehát ezeket a lehetőségeket kell kidolgozni, és egy stratégiát kidolgozni, az e-, európai támogatásokat, alapokat erre irányítani. Nagyon fontos a Horizont program, ez elengedhetetlen, ezeket a technológiákat alaposan meg kell vizsgálni, tehát a Horizont pénzt kell ebbe irányítani. Nagyon várom az együttműködést, ez egy nagyon fontos téma. Köszönöm szépen. Köszönöm. Most a zöldek nevében minisztó képviselő, a koordinátor. Köszönöm szépen, köszönöm szépen a jelentéstevőnek ezt a témát. Az energiatárolás kulcsfontosságú elem a teljesen dekarbonizált energiarendszerben, e, így kell tekinteni ezt a jelentést is. Az energiatárolással lehetővé kell tenni az átállást. A teljesen dekarbonizált energiarendszer nagyon fontos, holisztikus, intelligens megközelítésre van szükség. Nem szabad az egyes területeket egymástól külön véve vizsgálni, hanem holisztikusan kell ezt megvizsgálni és az energiatárolás ez az egész gondolkodásnak a része, amikor arról gondolkodunk, hogy hogyan tudjuk biztosítani ezt a, hogy, hogy, hogy klímaszinten ambíciózus, de elérhető céljaink legyenek. Egy specifikus dolog a fűtés-hűtés tárolása, fűtés hűtés használt energia tárolása, Láttuk ezt az elektrifik, a, a villamosítás mellett a távfűtés egy nagyon fontos e, elem, jó elem lehet. Helsinki-ben például azt láttuk, hogy itt van talaj alatti vagy föld alatti hőtároló rendszer az ipari nem felhasznált hőt tudják így tárolni, és aztán ezt távfűtésre használni. Ezt kellene e, Európában használni. Aztán a, a például hogyan tudjuk jobban használni a szélenergiát a távfűtés használatára Svédországban és Dániában erről már gondolkodnak. Egy másik aspektus, amit nem szabad elfelejteni, az az első, az, a, a hatékonyság az első helyen. Egyes technológiában nagy a veszteség bizonyos energia eh, ágakban, attól technológiától függ, függően, eh, legyen szó itt az akkumulátorokról, a szivattyúkról, a hőszivattyúkról, eh, meg kell vizsgálni, hogy a konkrét helyzetben melyik a legjobb megoldás. Azt hiszem, hogy összességében ez egy nagyon fontos téma, és várjuk az együttműködést. Thank you very much, Mr. Inisto. Uh, on behalf of e ID, uh, Madame Silvia Limar. Köszönöm szépen. Az ID frakció nevében adom meg a szót a következő hozzászólónak. Igen, igyekszem betartani a hozzászólási időt. Nagyon fontosnak tartom, hogy az energiatárolásról beszélünk alapvető módon. E, van itt egy problematika, ami felmerül, amit megpróbáltak eddig szönyeg alá sopörni, hogyha ami az energia tárolást illeti, hogy ez a, flex, ez a rugalmassággal összekapcsolódik, hát e, ez helytelen. Hogyha valaki bekapcsolja, felkapcsolja a villanyt, felkapcsolja a villanyt, akkor annak működnie kell, és abban a pillanatban van szükség az áramra, ez az ellátás biztonsága, és ezt biztosítani kell. Ezt az megújuló energiákkal nem lehet biztosítani. Egyes képviselőkben talán most már lassan felmerül az a, az a gondolat, hogy az áramtárolás az mindig összefügg más területeken a visszaeséssel, illetve a nagy veszteségekkel. A politikusoknak el kell ismerni, hogy olyan technikákról beszélünk, amelyek nem érettek a piacra. Hogyha már érettek lennének a piac, piaci forgalmazásra, akkor ezek már megvalósultak volna a piacon. Emellett nagyon viccesnek tartom azt, hogy olyan dolgokról beszélnek, mint Helsinki-ben a távfűtés. Hát nagyon jó annak, aki Helsinki-ben van, vagy, a, vagy a, Ausztriában a hőszivattyú, de hát ez Németországban nem működik. Eh, azt hiszem, hogy azok, akik a klímasemlegességet követelik, eh, azoknak meg kell oldani azt, hogy először meglegyen a tárolás, és utána lehet beszélni a, klí- klímasemlegességről. Tehát amit a parlament és az Európai Unió itt most csinál, az az, hogy megpróbál a más, megpróbálja a második lépést az első előtt megtenni. Thank you, thank you so much. Eh, on behalf of e Köszönöm szépen, Krasnodevski képviselő, alelnökünk az EKR nevében. Köszönöm szépen. Köszönöm a jelentéstevőnek. Ez egy nagyon aktuális jelentés. a, a klímastratégia elengedhetetlen, és ez nagyban függ az energiatárolásban tett előrelépésekről, ezért fontos ez a e, jó anyag, nagyon fókuszált, pontos e, jelentést olvashattunk. Bizonyos fontos témákra kell koncentrálni. Az egyik e, téma, amit végig kell gondolnunk, ez a az akkumulátorok kérdése és más technológiák. Tavaly a számvevőszék azt mondta, hogy az Európai Unió az akkumulátorpiacon második szerepet tölti el, tölti be. Most a, lítium, a lícium vas elemekre koncentrálunk, de nagyon nehéz a verseny ez, ebben, ezen az ágazatban, mert az előállít kialakítás költségeinek kétharmadát a nyersanyag költsége teszi ki, emészti föl, és itt az ázsiai piac az uralkodó. Tehát a további technológiákon dolgozni kell, technológiai áttörést kell elérni hamarosan, a hidrogén vagy a egyéb vegyi tárolási megoldások fontos szerepet játszhatnak. A jövőben Európa technológiai szinten előnyöket kell, hogy élvezen. A másik dolog európai szinten az átállási akadályok. A tiszta energiacsomag számos problémára kitér, de még vannak törvény, törvényi akadályok, az előtt, hogy valóban előre lépjünk ezen a területen. Aztán az ellátás biztonságának kérdése, ami a akkumulátorokat illeti, mindannyian tudjuk, hogy Kín, Kínái a lítium és a kobalt bányászat 50%-ával rendelkezik, aztán az állami támogatás, a nemzeti támogatás kérdése is felmerül. Meg kell vizsgálni, hogy milyen állami támogatást tudunk nyújtani a tárolás fejlesztésére, és aztán azt is végig kell gondolni, hogy hogy mit kell megváltoztatni az állami segítségnyújtási szabályokban 2022 után. Köszönöm Kazdodevszki úrnak. Végül, de nem utolsó sorban, GUE árnyék jelentéstevője, Georgios Georgiou. Köszönöm szépen. Köszönöm a jelentéstevőnek, hogy kész arra, hogy ezzel a rendkívül fontos problémával foglalkozzon, hiszen azt gondolom, hogy ez bizonyos olyan célokat, amelyek a klíma eh, politikában felmerülnek, ezeket el tudjuk érni. Eddig azonban sajnos nem sikerült a súlyos természeti katasztrófákat, az áradásokat, a szárazságot elkerülni. Ezért nagyon fontos olyan energiarendszert kidolgozni, amely kevesebb széndiokszidot bocsát ki, és ez azt jelenti, hogy a megújuló energiát jobban kell használni nagyobb mértékben. Ahogy most kinéz a helyzet, szükséges további lépések, további lépések szükségesek, nem csak kijelentések. Az energia az egy közjószág, és úgy kell tudni ezt tárolni, hogy az energiállátás biztonságát javítsuk, és az energiaszegénységet leküzdjük. Elengedhetetlennek tartom azt is, hogy minden polgár hozzáférjen az új technológiákhoz az energiatárolás területén. Az én véleményem szerint ugyanis az Európai Uniónak a tagállamokkal meg kell értetni, hogy a szükséges infrastruktúrát ki kell építeni a tároláshoz. Végül pedig hadd utaljak a földgázra. Ez egy át, az átmenetet biztosító üzemanyag, vagy tüzelőanyag, amíg nem sikerül teljes mértékben a megújuló energiákra helyezni a hangsúlyt. Ez az a ez az az irány, amelyben amely felé orientálódunk, amúgy pedig a, a tevőkkel konstruktív módon szeretnénk együttműködni, hogy jó jelentést hozzunk. Köszönöm, eh, fogadjunk el. Köszönöm szépen. Négyen szeretnének még hozzászólni egy percben. Öt? Öten? És aztán az Európai Bizottság természetesen szót kap, hogy válaszoljon, és aztán persze megadjuk a lehetőséget a jelentéstevőnek. Pekarinen képviselő kezdi. Köszönöm szépen. Két téma, az egyik az akkumulátor, a másik pedig a CCS. Ami az akkumulátort illeti, nagyban függünk Kínától. Ez egy nagyon fontos tényező. Emellett nagyban függünk a nyersanyagokban Kongótól, Kongói Demokratikus Közösségtől, illetve Kínától. Kongó például a, a kobaltnak több mint 60%-át termeli, ez nagyon fontos. Az Európai Bizottság egy cselekvési tervet dolgozott ki. Ez helyes irányba indul el, de új lépésekre van szükség. Remélem, hogy az Európai Bizottság aktívabb lesz, mint eddig volt. És ami pedig a CCS-t illeti két évvel ezelőtt azt gondoltuk, hogy a CCS lesz a, a, a, a válasz számos problémára, de nem ez történt. Most azonban amikor a széndiokszid kibocsátás ára magasabb 25-30 euró tonnánként, most már megértettük, hogy néhány év alatt létrehozhatók eh, egy olyan CCS technológiát, ami valóban segít nekünk. Ebben a, ebből a szempontból tényleg nagyon fontos, hogy amikor a Horizont programot eh, megtervezzük, erre a technológiára is tervezzünk be pénzt. Lehet, hogy segít nekünk ez néhány évtizedben, évtizedig, Remélhetőleg hosszú távon nincs rá szükség, de mondjuk az elkövetkezendő 20-30 évben nagyon fontos lenne kidolgozni ezt a technológiát is. Azt hiszem, hogy ez a saját kezdeményezésű téma, jelentés új gondolatokat ébreszthet, és ezeket a szakbizottságban és az Európai Bizottságban is gondolatébresztőnek tekintik. Köszönöm szépen. Hatan jelentkeztek. Kompulánátri asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy tűnik, hogy ez egy jó saját kezdeményezésű jelentés lesz, nagyon átfogó. A nehézség talán abban állhat, hogy egy kicsit szűkítsük. Sok mindent tudunk az akkumulátoroktól, folytatni kell a jó stratégiát ebben a témában, és egy megfelelő ökoszisztémát kell kidolgozni Európában. Vannak Európában is nyersanyagbányák, amelyeket nem használunk, nem használunk ki, és Kongóból eh, importáljuk a nyersanyagokat, eh, de tudjuk, hogy van akkumulátorpiac Európában is, de csak 3%-ot tesz ki. Eh, tehát fontos a fenntarthatóság, az újrafelhasználás és az újrafelhasznált alkatrészek lesznek az új nyersanyagok a, a körforgásos gazdaságban aztán a TENI rendelet felővizsgálata, illetve a támogató rendszerek, a fűtés, az akkumulátor fontos kérdések. Aha, és még egy dolog, a kutatás nem csak az akkumulátorok terén, hanem különböző anyagok területén is kell mm, kutatni. Eddig azt gondoltuk, hogy a vizet melegíteni a legjobb dolog, de vannak egy új kutatások, amelyek szerint van más anyag, ami jobban továbbítja a hőt. Köszönöm szépen, Buchner úr. Köszönöm szépen. A nagy, fontos tárolókra szeretnék koncentrálni, például a hálózat stabilizálása, illetve az ipari igények. Az energia sűrűsége és a tárolási kapacitások miatt csak vegyi tárolás lehetséges. Itt említették a hidrogént, mint energia hordozót. Hadd hangsúlyozzam, hogy itt az elektrolízisnél nem csak hidrogén merül fel, hanem más elektrolitikus folyamatok is. Nem szabad csak a hidrogénre koncentrálni. A második fontos dolog az, hogy ágazatokon túlmutatóan kell dolgoznunk. Nézzük a magas hőmérsékletű elektrolízist. Itt a 60%-os az újra villamos energiává alakítás lehetősége, ez jobb, mint sok szénerőmű eh, esetében, és ez a módszer akkor működik, hogyha ezt összekapcsoljuk például az acélipar hidrogén igényével, mert akkor tudjuk eh, megkapni a szükséges eh, gőzt, amire, amire szükségünk van ehhez a e, folyamathoz, tehát ágazaton túlmutatóan kell gondolkodni. Köszönöm szépen. Kohut képviselő következik a szocialistáktól. Köszönöm szépen, lengyelül fogok beszélni, ha megengedik. Azt szeretném kiemelni, hogy ezek a beruházások alapvető fontosságúak, illetve nagyon fontos az is, hogy fenntartsuk a párbeszédet a polgárokat. Sziléziában mindig is mindig is konzultáltak a lakossággal. A kormány úgy döntött ebben a témában, hogy itt a szubszidiaritás elve érvényesül. Én úgy vélem, hogy szintén energetikai kérdésekben ezt az elvet kéne követni, máshol is nem szabad, hogy az európai polgárok fizessék meg ennek a projektnek az árát, főleg úgy, hogy nem is konzultálnak velük. Remélem a legjobbakat ezzel kapcsolatban a jövő generációkra vonatkozóan is. Köszönöm. Nika úr következik, elnézést, nem láttam korábban, hogy jelentkezik. Legjobb lenne, ha románul beszélnék. A román hallgatóség kedvéért. Amikor energiatárolásról beszélünk, akkor sokan ezt a kérdést tabugént kezelik, vagy kezelték eddig. Me- megfelelő tárolási kapacitás nélkül ugyanakkor nincs se Green Deal, se dekarbonizáció, se semmi. Tehát amíg ezt a kérdést, az energiatárolását nem oldjuk meg, addig nem tudunk előre, előrébb lépni. Ráadásul a rendelkezésre álló technológiákat kell felhasználni ehhez. Úgy tűnik, hogy jelenleg csak egy százalék teszi ki a nem hidrogén alapú megoldásokat. Nos, alapvetően minden más energiatárolási módszer hidrogén alapú. Tehát diversifikálni kell a technológiát, technológiát, hogy más módon is tudjuk tárolni az energiát, mégpedig úgy kell ezt megtenni, hogy a nagybani energiatárolást is meg tudjuk oldani, és gondolni kell a ö, szolgáltatók többféleségére is. Én úgy vélem, hogy a Horizont 2020-ban nagyon nagy összegeket kell erre fordítani, egy igazi áttörésre van szükség, meg kell oldani ezt a problémát. Aztán az akkumulátorok kérdése. Minden, mindenki tudja, hogy nem ez jelenti az egyetlen megoldást, főleg hosszú távon. A hidrogénről beszéltünk, persze. Kérdés, hogy a Green Deal hogyan viszonyul mindenhez? a kérdéshez. Szerintem ott is a hidrogén a meghatározó elem. Gondot jelent ugyanakkor az ár. Ezeket az árakat kellene lejjebb tornázni. A néppárt koordinátora következik. Elhangzott már egy-két dolog az előnyöknől, hátrányokról, és a nehézség az az, hogy a tárolási kapacitásokat külön felsorolni, hát nem erre van szükség, hanem az, hogy milyen gazdasági megfontolások állnak a háttérben, ezt kellene tudnunk. Az, hogy egy ipari stratégiának ez mennyiben lesz majd része, erről is beszélni kell, és lehet, hogy egy pár jelenlévőnek fájdalmas hallani, hogy itt technológiákról beszélünk, de a tagállamokban azt látjuk, hogy itt ugyan szívesen beszélünk a technológiákról, de a tagállamokban a jogi keretet, az, hogy ez egyáltalán lehetővé váljon, ez korlátok alá esik, sőt korlátozzák. Tehát van egy elmozdulás, majd egy visszahőkölés. Tehát két aspektus kell szem előtt tartanunk véleményem szerint. Az egyik, egy iparpolitikai koncepcióba kell mindezt beleemelni, mert a power to gas-nek nincs értelme, hogyha a hidrogént kizárjuk a mobilitási ágazatból mert valljuk be, a mobilitási szektoron belül az árképzés egészen másként működik, miközben szükség van a mobilitási ágazatnak a hidrogénre. Viszont akkor ezt termelni kell, elő kell állítani, ahhoz, hogy rendelkezésre álljon. Tehát ezt megfelelően kell kezelni, és definiálni kell az egyes konkrét problémákat is a tagállamokon belül, mert nagy az ellenállás a tárolással szemben az egyes tagállamokban. Én azt gondolom, hogy ez is része kell, hogy legyen a jelentésnek, mert lehet, hogy egyszerűen reális körülmények miatt fog elbukni egy-egy kezdeményezés. Casares. Köszönöm szépen, Casares kolléga következik az utolsó. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is hadd szögezzem le azt, hogy, hogy a, az árnyék jelentéstevők is, és a a jelentéstevő is világosan látják a dolgokat, de dekarbonizációra kell törekedni, és az összes megújuló energiaforrásokban rejlő potenciált ki kell használni. Két módja nyílik ennek, az egyik az interkonnekciók, az összekapcsolódási pontok javítása, ennek a minőségét kell javítani. Én Galíciában, Spanyolországban élek, ahol soka, sokat fúj a szél, de vannak más régiók Spanyolországban, ha viszont nem fúj annyit a szél. Ezt a problémát kéne megoldani, tehát a szélből garant, generált energiát meg kell próbálni, meg kell tudni oldani, hogy az eljusson máshova is. A napenergiával kapcsolatban elhangzott, hogy nagyon sok ország foglalkozik azzal, hogy ezt a technológiát előtérbe helyezze, de ezzel egy időben ezzel párhuzamosan szolidárisnak kell lenni az iparral is. Tehát meg, el kell érni azt, hogy javuljon ennek a, ennek a technológiának a fejlesztése, de hogyha nem figyelünk oda az ipar igényére, igényére, akkor ugyanaz lesz majd a helyzet, mint az akkumulátorokkal. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna mondani, és lesznek majd módosítóink. Elnök, köszönöm szépen. Grudler úr az utolsó a Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a jelentéstevőnek a munkát. Az elektromos áram természeténél fogva nehezen tárolható, és a technológiákat nehéz megtalálni. E, innovációra van szükség, minden lehetséges utat fel kell tárni, és úgy gondolom, hogy csak európai összefogással lehet ezt megoldani. Úgyhogy egy módszert kell kidolgozni a bizottsággal, illetve a tanácssal. Én azt gondolom, hogy csak olyan módszerekre van lehetőség, csak azoknak van értelme, mint amit például az akkumulátorok esetében is kidolgoztunk. Például a kobaltot és a litiumot nem felhasználó vagy nem használó akkumulátorok jelentik az utat, jelenthetik az utat. Egyébként egy új európai szövetséget jelentett be a bizottság, ez a hidrogén alapú. Nos, ez egy olyan téma, ahol a különböző tagállamoknak tudni kell együtt dolgozni, hogy struktúrált iparággal dolgozzanak ki. Egyébként a bizottság múlt héten egy egész napot szánt ennek a témának. Kár, hogy akkor mindannyian Strasbourgban voltunk, és nem tudtunk ezen részt venni. Még egy utolsó gondolat, gondolkozzunk el azon, hogy az űrben tudunk-e energiát tárolni. Ez elsőre lehet, hogy butaságnak hangzik, de Például a napelemek számára az űr az egyik legjobb hely. Egyébként a kínaiak is felvetették ezt. Sok energiát lehet például, lehetne ez, ezen a területen tárolni. Hogyha különböző adatközpontokat például az űrbe helyeznék át, akkor ezeket lehetne akár az űrben elhelyezett napkollektorokkal vagy napelemekkel üzemeltetni, hiszen a, ezek a datacenterek sokkal ugyanannyi ha, energiát használnak fel, mint a légiközlekedés. Köszönöm, mondja az elnök. Er, ezt majd kifejtjük a következő napi rendi pont alatt. Stefan Mozar van itt a DG NR-től, a bizottságtól az ellátás biztonságért felelős szakértő. Három percet tudok neki adni. Köszönöm szépen, Busoly úr! Nagyon örülök annak, hogy itt lehetek a bizottság képviseletében. Nagyon örülünk ennek a saját kezdeményezésű jelentésnek az energiatárolás témájában az Európai Parlamenttől. Örülünk annak, hogy egyfajta politikai vezető szerepet kívánnak vállalni. Tudnunk kell, hogy hogyan lépjünk előre, merre haladjunk. Eddig is sok, sok minden történt már energiatárolás szempontjából, de a Green Deal szempontjából ez egy nagyon fontos dolog. A Green Deal nagyon fontos eszköz az ellátás biztonsága szempontjából is, erre utaltak a kollégák is. Együtt kell működni a piaccal, piaci alapon, de a piacnak segítségre van szüksége. Éppen ezért egy nagyon jól működő, szó, nagyon jól működő szabályrendszerre, illetve szabályozó rendszerre van szükség európai szinten is és tagállami szinten is. A tagállami energia terveket kell megvizsgálni. Egyértelmű, hogy javítani kell az energiatárolásra vonatkozó szabályokat, erre már utaltak a képviselők is, eltérő a helyzet a tagállamokban, földrajzi szempontból is, illetve az energiaforrások elérhetősége szempontjából is e, eltér a helyzet, és a tagállamok felelőssége, hogy hogyan alakítják ki ezeket a terveket. De a tagállamoknak is segíteni kell. Van először is egy európai szintű segítségnyújtás, a Horizont 2020, vagy ott vannak a tenek, de tagállami szinten is ezt meg kell tudni oldani. És úgy vélem, hogy az európai állami támogatásra vonatkozó szabályokat is felül kéne vizsgálni. Ebből a szempontból technológiai semleges megközelítésre van szükség, erre több, több képviselő is utalt. Nem lehet most kijelölni azt, hogy melyek lesznek, melyek lesznek a nyertes technológiai ágazatok, ezért kell több úton elindulni. Az érint, a piaci érintett felek, a polgárok azt kérik, hogy a legjobb megoldást próbáljuk meg megtalálni a legjobb módszert. Nagyon fontosnak tartom, hogy a határon átnyúló együttműködés is hatékony legyen. A forrásainkat közösen kell kezelni. A megfelelőségi kiértékeléseket is közösen kell végezni. Integrálni kell a tárolási lehetőségeket, és a megújuló energiaforrásokat is fel kell mérni, úgy, hogy globálisan vizsgáljuk a rendszereket, és a cél az lenne, hogy a teljes dekarbonizáció felé haladjunk. Szeretnénk köszönetet mondani a vitáért, természetesen várjuk a közös munkát, és egy tanulmányt végez egyébként a bizottság külső tanácsadóval és a, az intelligens ágazat integrációs stratégiánkba be fogjuk ezt majd dolgozni. Az év közepén várható ennek a stratégiának a nyilvánosságra hozatala. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig a jelentéstevő fogja lezárni ezt a vitát. Thank you, Chair. Um... Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönet a kollégáknak, köszönöm ezt a sok észrevételt, gondolatot. Mozár úrnak Megköszönöm a megjegyzéseit. Remélem, ennek a tanulmánynak a következtetéseit, eredményeit is be tudjuk majd venni a jelentésbe, hiszen nagyon fontos, hogy kihasználjuk a már létező tárolókapacitásokat. Néhány dologra hadd válaszoljak, és ezt németül fogom megtenni. Éler kollégának mondom, hogy nyilván nem egy technológiai felsorolásról lesz itt szó, ezzel egyetértek. De azért azt be kell önnek is ismernie, hogy vannak bevált olyan technológiák, amelyekkel kapcsolatban vannak persze még kihívások, tárolókra utalnék itt, és persze az is nagyon sokszor nehéz, hogy hogyan is kezeljük például a tiltakozásokat, például, hogyha nagyobb építkezésekről van szó. A politikusoknak és a politikának is feladata az, hogy bevonja a folyamatokba a polgárokat. Megismertesse velük az, hogy hogyan kell az új technológiákat. Svájc ugyan nem uniós tag, és ott mások is az előfeltételek, de ott együttműködtek a, a közösséggel, a helyi közösségekkel, és megértették a lakossággal, hogy mik az összefüggések, hogy miért van szükség alapvetően a, a váltásra az energiafelhasználásban és termelésben. Tehát pont ott, ahol egyáltalán ez a fajta luxus adódik, hogy a pont tárolókkal dolgozzanak, ott fontos, hogy ennek a jelentőségre felhívják a figyelmet, és nem is feltétlenül csak a kisebb erőművekre kell koncentrálnunk, hanem ha már projektek indulnak el, akkor azoknak a hatékonyságára helyezzük a hangsúlyt. Tehát az együttműködés az egyik kulcsfontosságú elem, hiszen ez vezet a legjobb megoldáshoz. De egy abszolút áttekintést is nyújtanunk kell a rendelkezésre álló technológiákra vonatkozóan, mert más és más az egyes tagállamokban az adottság, mások a kihívások, tehát nyilvánvaló, hogy más technológiákra akarnak támaszkodni. Az, hogy egy ipari stratégiában ezt hogyan helyezhetjük el, ez is egy fontos, lényeges kérdés, és Szerintem ez is egy nagyon érdekfeszítő téma lehetne, amiről érdemes vitázni. Ne legyen a hidrogénre korlátozás, ez is egy fontos gondolat, úgyhogy a képviselőtársam felé fordulva azt mondom, hogy abszolút egyetértek ezzel, várnám is az inputot az ön részéről, és az, hogy ágazaton átnyúlóan dolgozzunk, ezt is abszolút támogatom. Nagyon szívesen beemelem a jelentésbe, mert ez is egy ahogy mondtam, egy, egy fontos elem. És aztán Limer asszonyhoz fordulva mondom még németül, hogy igen, az ellátásbiztonság egy óriási téma, hatalmas kérdés. Itt is kézen kell fogni a lakosságot, de ez lehetséges. Tehát azért vagyunk itt, hogy erről beszéljünk. Mert a téma összefügg az energiatárolás témájával. Hát ez a lényeg és nagyon sok területen még nem hatékony az átállás. Hát azért is vagyunk itt, hogy ezen az úton tovább haladjunk. És tárolás az tulajdonképpen a Németországban is már működik. Angolul folytatom. Azért teszem így, mert egyébként összekavarodom a fejemben. Szeretnék köszönetet mondani minden árnyékjelentéstevőnek, és az igazán kiváló szakértőknek, illetve mindenkinek, aki ott volt az első egyeztetéseken, nagyon értékes inputtal szolgáltak. És szeretném aláhúzni, hogy parlamentként fontos az, hogy legyen egy közös megelőd, megközelítésünk, és azt is, hogy erőteljes a támogatás mindenki részéről a téma iránt, hiszen a téma vágóan fontos. Nem nagyon akarok most más mondani, hiszen az időnk le is járt, de az első találkozó nagyon konstruktív volt, és én bízom abban, hogy ezt folytatni is fogjuk, ezt a jó együttműködést. Elnök, köszönöm szépen! Köszönöm minden kollégának, aki hozzájárult az eszmecserében a felszólalásával. Folytatni fogjuk a munkát nyilván a jelentésen. Ma volt az első eszmecsere. Az energia tárolás témájáról most elmozdulunk az űr felé, és minden olyan szakbizottság, amelynek a munkája ugye a mi illetékességünkbe is tartozik, azokat meghívjuk. Ma Carlos Des Doridest köszöntjük itt körünkben, aki a GNSS ügynökség vezetője, ügyvezető igazgatója. Wörner úr sajnos nem tud ma itt lenni, aki az ez a főigazgatója, de természetesen egy későbbi, egészen pontosan a februári vagy márciusi ülésünkön meg fogjuk hívni. Dezdoridesz úr azonban itt van, és vele fogunk vitát folytatni és mivel csak egy ügynökségről van most itt szó, egy órára korlátozzuk a vitát, mert fél kettőkor Vesztager asszonyjal fogunk találkozni, és az is egy nagyon érdekesnek ígérkező eszmecsere lesz. Akik elhagyják most a termet, azoktól kérem, hogy minél csend, nagyobb csendben tegyék ezt, Desdorides úr pedig a GSA-t, tehát magát az ügynökségét fogja bemutatni, annak tevékenységét. De mielőtt megadnám neki a szót, szeretném elmondani, hogy a Galileo üzem kiesése az nem lesz téma ma. Ezzel, ezzel a témakörrel később fogunk majd beszélni, valószínűleg február 18-án. Tehát Desdorides úr kap először szót, 10 percet kap az expozéjának bemutatására, tehát a kihívások, a prioritások, a munka, a GSA-n belül, melyek a fontos témakörök, miről folyik a vita Európában. Majd pedig a Shadow kapnak szót, vagy az ő helyetteseik, és aztán természetesen a többi képviselő, Szálini úr többek között, és Destorides úr pedig a végén válaszol mindenkinek, és a végszóhoz is megkapja majd a szót. Itt van körünkben az Európai Bizottság is, tehát hogyha kérik majd a szót, akkor a kollégákat követően önöknek is megadom majd a lehetőséget. Ezen bevezetőt követően akkor Desturitas úrhoz fordulok, és megköszönöm neki, hogy itt van ma közöttünk, és meg is kérem arra, hogy mutassa be az ügynökség munkáját, melynek élén ő áll. Parancsoljon öné a szó. Thank you, Mr. Chair. Uh, good... szépen, jó reggelt kívánok mindenkinek, és köszönöm a lehetőséget, hogy az új űrprogram hangját eh, és a GNSS ügynökséget bemutassam önöknek. A 10 percben elsősorban három pontra fogok kitérni. Az első az, hogy magán az ügynökségről fogok beszélni, hogy bemutatom önöknek, milyen eredményeket értünk el. Arról is szó lesz, hogy eh, a jogszabályokból mi az újdonság a rendeletből, mi az új, ami új lehet az ügynökség vonatkozásában. Végezetül pedig a piaci viszonyokról, forrásokról fogok beszélni, mi a jelenlegi helyzet, mi lesz a jövőben. Tehát GSA. Ez egy olyan ügynökség, amely egyre gyorsabban fejlődött az utóbbi 8-9 évben. 200 munkatársal dolgozunk ma, és ők nem csak a prágai központban dolgoznak, ahol természetesen a többség dolgozik, de vannak operatív központjaink is Párizs közelében, Madridban, Hollandiában is, és van egy operatív tulúzi irodánk is. Két ilyen központ különösen a biztonság monitorozásával foglalkozik, tehát a rendszer biztonsági monitorozásával. És itt szeretném aláhúzni, hogy ezek az operatív központok ö, ö, úgy működnek, hogy 24 órás szolgálatot biztosítanak a dolgozók. Mely a két fő tengelye az ügynökségnek. Az első a szolgáltatások nyújtása az EGNOS számára, amely egy regionális rendszer, és a regionális Európát fedi. Tehát a GPS, GPS rendszereknek a légiközlekedési, polgári légi közlekedésre vonatkozó részét felügyelik. A Galileót itt meg kell említenem, 2017. januárjában indult, ugye ez a rendszer, és talán a legjobb módja annak, hogy beszámoljak az eredményről, tehát hogy a felelősség, amit magára vállalt az ügynökség, ez azzal, hogy a piaci részesedés hogyan alakul. A művelet elindulásával 2011 áprilisától kezdve ugye hát nagyjából 9 évről beszélünk, az instrumentális kifutó pályáknak a 90%-át az EGNOS-szal oldottuk meg. A repülőgép gyártók, Airbus vagy Boeingre gondoljanak, és új modelleket kínálnak, az egnosszal a fedélzetükön. Tehát hát, több mint 350 európai repülőtérről beszélünk, amely az új technológiákat felhasználja. Ez az új technológia sokszor úgy kerül leírásra, mint a legdiszruptívabb azóta, hogy a radarrendszert bevezették. Tehát ez az EGNOS. Galileo, mint következő pont. Elmondtam, az eredeti szolgáltatás a szolgáltatás nyújtással indult, tehát a Galileo mint szolgáltatás nyújtásával kap, kapcsolatosan, és a mai napig több mint egy milliárd eszközt tudunk biztosítani, smartfonokra gondoljanak itt, amelyek a Galileo szolgáltatásaira alapulnak. Ez egy óriási siker az elmúlt években. Tulajdonképpen még annál is nagyobb, mint amire mi gondoltunk három-négy évvel ezelőtt. Mi hozódik meg e mögött a hatalmas siker mögött? Hát nyilván egy olyan rendszer, amely jól működik, egy olyan rendszer, amely megbízható, és valami újat tudott nyújtani ahhoz képest, amit a többi navigációs rendszer nyújtani tudott a világon. De ami mögötte meghozódik, az az ügynökség tevékenysége. Mert az, hogy egy jelet sugárzunk, az nem elég. tulajdonképpen egy hidat kellett verni a, a felhasználók felé, mert ahhoz, hogy a piac ezt be tudja fogadni, ehhez előkészítésre volt szükség, tehát meg kellett közelítenünk a felhasználókat, az igényeiket fel kellett mérni, segíteni kellett őket abban is, hogy alkalmazni tudják ezeket a szolgáltatásokat. Tehát a több mint egy milliárd, mint szám mögött óriási beruházás húzódik meg, a csípgyártókra kell itt gondolni, és azt hiszem, hogy ez a legjobb válasz arra, hogy miért is a Galileo rendszer. Ezek a cégek eh, jó lehetőséget láttak ebben a Galileo rendszerben, hogy a versenyképességüket növeljék a piacon. A GSA, mint ügynökség, tehát megkereste őket, megértette az igényeiket, és tesztelte eh, az eszközt, az eszközöket pénzügyi szempontból pedig támogatás segítséget nyújtott számokra, hogy a piacra léphessenek. A legjobb mutató, amit, amiről beszámolhatok, az a, a következő. Talán emlékeznek arra, hogy az ügynökség évente nagyjából kiad egy piaci jelentést ami egyfajta referencia pontként szolgál világszerte. És egyébként a JSA websájtján ingyen letölthető, mindenki számára hozzáférhető. Hogy legyen valami elképzelésük, az első száz nap során, azután, hogy ez napvilágra került ez a jelentés, több mint tízezer letöltést láttunk globális szinten. Ez is mutatja, hogy mekkora az érdeklődés amögött, hogy megértsék a, a, az ügynökség munkáját. Hogy lezárjam az ügynökségre vonatkozó részt, a biztonsági dimenziót is megemlíteném, hiszen ez is nagyon fontos a GNSS program vonatkozásában, nem csak azért, mert kódolt jellekről beszélünk, és ezek ugye a védelmi szektor számára is nagyon lényegesek, de a biztonság tulajdonképpen bármely kereskedelmi kocsfontosságú rendszerben, kiberbiztonságra gondolok, egyre nagyobb jelentősége bír. Egy olyan rendszer, amely életünk részéré vált, átszövi az életünket, tehát ez alapvető fontosságú. Mindjárt mondok egy példát. A legutóbbi elemzéseink azt mutatták, hogy nagyjából az európai GDP-nek a 10%-a valamilyen módon összefügg a GNSS-szel, a földrajzi pozícionálással. No, akkor nézzük meg a szabályozást. nagyjából egy év múlva lép majd életbe a rendelet, és ez egy átfogó jogi keretet fog teremteni az összes EU-s űrprogram vonatkozásában. Csak egy pár szót szólnék arról, hogy ez miért fontos az ügynökség számára. Hát azért, mert először is értékeli az elmúlt években szerzett tapasztalatokat, és ez már más programok javát szolgáló lépés navigációról kicsit elterelődik a figyelem, és új űr kutatási program felé fordul el. Gondolok itt a Kopernikuszra, vagy más Gapszatkom programokra. És ez lényeges, mert Európa tulajdonképpen profitál abból, hogy milyen munkát végez a, az ügynökség mind piaci szempontból, mind pedig a biztonsági aspektusokat szem előtt tartva. Nagyon szívesen visszatérek majd még ezekre a kérdésekre. Pár szót engedjenek meg a piaci eredményekről. A legfontosabb emelni, legfontosabbat emelném ki, hogy a, a smartphone-ok tömeges piaca. Több mint 30 márka van a világon, piacon, amelyek a Galileo-val kompatibilis smartfonokat tudnak kiadni, mert hogy ez lett a, a standard a világon. Tehát ezek Galileo rendszer alapon működő eszközök. Aztán az automotoripar, autogyártás. 25 olyan autómárka van, amely amelyek az új modelljeikben már a Galileóra alapozzák a, a fedélzeti rendszereket. Áprilisban lépnek ma, léptek 2018-ban életbe az idevágó rendelkezések, de még folytathatnám a jövőbeni autonóm autókkal. Itt már tesztelés alatt állnak a különböző új típusok, és az új ö, olyan ö, applikációk, lehetőségek, amelyeket a Galileo rendszer kínál. De az önvezető autók, tehát hogy a Galileo rendszerrel működnek, akkor ez négyes szintű autonómiát biztosít az ötös skálán. Tehát az autógyártó ágazatban jelentkező igény a Galileo és az EGNOS iránt is hatalmas. Ez egy óriási áttörés volt, amikor az egnoszt megkaptuk, és aztán a drón, eh, drónokat is eh, említenem kell, ez is egy, egy óriási piac. Több mint 150 eh, befogadó felhasználóról tudok beszámolni, amelyek, mondom, vagy a Galileot, vagy az Egnoszt használják. Vasúti ágazat. Manapság Európában több mint 40 ezer olyan vagonunk van, amelyek a Galileót alkalmazzák a, az asset managementben, a vagyontárgyak kezelésében, menedzsmentjében. És a Galileo és az EGNOS alkalmazása egyébként a vasúti jelzőrendszereknél lesz érdekes. Itt az átállás a vasúti szektorban azért egy kicsit nehezen működik, nagy a fragmentáció, a szét, az apró széttöredezettség, nem egységes még ez a piac. Aztán tengerészet, itt két számot mondanék csak, a befogadói oldalon 20 százalék, a vevői oldalon és aztán 90% a egy másik szám, de itt most abba is hagyom, remélem, hogy ezzel egyáltalán valamiféle elképzelést kaptak arról, hogy mekkora siker is valójában a Galileo. Köszönöm. És az ügynökség elnök, köszönöm. Valóban nagyon fontos, hasznosítató információt kaptunk, nagyon érdekes, lényeges számok is elhangzottak, konkrét példák, és köszönöm szépen még egyszer a prezentációt. Most akkor elkezdjük a kérdéseket, hozzászólások körét a sedókkal, vagy az ő helyetteseikkel, aztán Szalini úr is szót fog kapni, és akik fölteszik a kedzőket, nyilván ők is szót kapnak, majd pedig a titkárság ezek alapján listát készít. Akkor Éler úr kezd. Köszönöm szépen. Nek nincs speciális szerep ebben, akkor Szalini úrnak adom meg a szót. Igen, köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani Testorides úrnak, mert a GSA igazgatójaként a mandátuma jár. Köszönjük szépen ezt a fantasztikus munkát. Azt hiszem, hogy itt nagyon nagy kihívások vannak előttünk, eh, de most eh, ugye a költségvetésről beszélünk. Hadd kezdjem a pénzzel. Tudjuk, hogy eh, az USA úgy döntött, hogy milliárdot ruház be csak 2022-re, 2020-ra a, az űrkutatásban. Mi most 16 milliárdról beszélünk 7 évre. Hát erről van szó. Hiszen beruházás nélkül nem beszélhetünk Európa, Európában az űrprogramról. Ha jól emlékszem, 14,5 milliárdról volt szó három évre. Ez jó hír, de nem elég. Az Európai Uniónak úgy kell döntenie, főleg, ahogy a GSE és az EUSPA, a jövőben az EUSPA-nak hívják majd, hogy jó költségvetést, egy megfelelő, elegendő költségvetést állítunk rendelkezésre a Galileóra, a Kopernikus megőrzésére, a hagyományos program megőrzésére, de a SATCOM vagy más új programok támogatása is szükség. Ahhoz, hogy ezt el, megkapjuk, elérjük ezt az eredményt, egységesen kell föllépnünk nekünk, az európaiaknak, és ez nem olyan egyszerű. Tudjuk, hogy eltérő a megközelítés az Európai Unióban egyes országok védelemorientált megközelítést alkalmaznak más országok polgári megközelítést, de emellett az irányításról szóló vitával megpróbáltunk egy közös, egy közös megközelítésre jutni. Nagyon sokat kellett dolgoznunk a tárgyalás végső szakaszában. Le kellett zárni a vitát a kormányzással kapcsolatban, hiszen még mindig nagyon sok nyitott kérdés van. De optimista vagyok, hiszen Az Európai Parlamentben valódi, általánosan valódi jó megközelítés van ezen kihívással kapcsolatban. A második dolog, hogy konkrét legyek, ami kifejezetten, specifikusan a mi, minket érintő kihívás. Most az itrében vagyunk, és az iparról beszélünk, ugye? és e, ez a téma, ez downstream lesz e, ebben az új periódusban. Nagyon sok kérdés van ugyanis a polgárok részéről, amit feltesznek, és e, megpróbálhatunk egy személyre szabott, vagy, vagy, vagy egyedi választ adni ezekre a kérdésekre mert egy szégyen az, hogy gyakran a polgáraink azt gondolják, hogy a GPS-t a Galileo biztosítja, nekünk a kommunikációra is nagyon sokat kell fordítani, hiszen a kommunikáció nem csak információ átadására szolgál, hanem a valódi demokrácia kialakítására is. Geopolitikai szempontból ez nagyon fontos, mert hogyha az én választóim nem tudják, hogy az ő érdekükben ruházunk be, akkor, akkor hogy várhatjuk el, hogy Európát válasszák akkor, amikor szavaznak. Ez egy nagyon fontos kihívás. Van itt egy másik eh, téma. Nagyon nagy az összekapcsolódás eh, az űrprogram és más programok között, mint például a Green Deal. A, az űrprogram nagyon fontos a jó eredmények elérésére, eléréséhez a zöld egyezményben is. A Kopernikus elengedhetetlen ehhez, a digitális agendához is elengedhetetlen. Az űrprogramból származó eredmények nélkül felmerül annak a veszélye, hogy a zöld egyezmény, a Green Deal vagy a digitális program csak üres szólam marad, és nem lesz hatékony. Javítanunk kell a kapacitásunkat arra, hogy a különböző programok közötti összekapcsolódást elérjük. Ami pedig a nemzetközi együttműködést illeti, a legutóbbi periódusban e, specifikus e, költségvetési sor szerepelt a Horizon 2020-ban, amelynek e, külön célja az, űrkut, az űrkutatás volt. Most a Horizon Európában nincsen külön költségvetési sor, erre. Véleményem szerint ez hiba, mert hogyha egy beruházó harmadik országból az Európai Unió kívülről tudja, hogy világos keretünk van, jogi és költségvetési keretünk van, ami az űrprogramunkat alátámasztja, akkor egyszerűbb a beruházást elérni a harmadik országokból is. Úgyhogy ezen is dolgoznunk kell. Nagy kihívások állnak előttünk az Európai Parlamentben. Ezeket a tárgyalásokat folytatnunk kell, és a valódi javaslatot kell kidolgoznunk. És jó kapcsolatot az űrprogram és a védelmi program között a polgári megközelítést fenntartva, de jó kapcsolatot teremtve ezen két program között. Ezek eltérőek, de összekapcsolódók. Köszönöm, Szálini úr. A Tól, Krudler úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Én a, GS, GSA-ról beszélnék néhány szót. Először is szeretnék köszönetet mondani Carlo de Rodrigueznak a, az előadásáért, a bevezetőért. Köszönöm a munkáját, a GSA-ban betöltött vezető szerepét. Ez egy elismert ügynökség, ez nem volt mindig így, úgyhogy ön, ön most már a mandátum a végéhez közeledik, január 31-én kilenc év után lejár a, a mandátuma, mindent kihozott ebből a megbízásból, amit lehetett. A GSA az ma egy elismert ügynökség, de két probléma marad itt fent, amit alá kell húznunk. Az egyik a toborzás nehézsége, hát ez mégse normális, hiszen azért kiváló eh, munka, eh, karrier lehetőségek merülnek itt föl a gsa ban de nagyon nehéz a rekrutálás, ez kár. Nem tudom, esetleg, hogy e, e, lehet, hogy prekárisak ezek a szerződések, de hát akár átmeneti szerződéseket vagy poszokat is lehet kínálni. A másik pedig a költségvetés elégtelen jellege, ezt már többször is mondtuk. Nem elég a költségvetés, de egyre több a feladat. Úgyhogy hát ebben nincs igazán koherencia, és hogyha azt akarjuk, hogy az az ügynökség folytassa ezt a megbízható munkáját, a költségvetést egyértelműen növelni kell. Kétszáz emberről beszéltünk, akik a GSA-nál dolgoznak, az SZ-nál pedig 2200-an, tehát ez egy jelentős különbség Szelini úr beszélt, a jelentéstövő beszélt ezekről az új kihívásokról és az irányítás kérdéséről. Az irányítás javíthatja a helyzetet. Most már mindenkinek pontosan meghatározzák, hogy kinek mi a szerepe ebben a programban. Az Európai Bizottság kiadja a feladatokat, illetve finanszíroz. Az ESA aki kutat és fejleszt, jó termékeket dolgoz ki, és a GSA pedig végrehajt, megvalósít, feedbacket ad, és hogyha jól működik a dolog, azt is meg kell mondaniuk, de a kritikus pontokat is fel kell vetniük. Így működik a munka. Azt gondolom, hogy az űrkutatásban nem engedhetjük meg e, azt, hogy, hogy e, volatilis legyen a helyzet, kiszámíthatóságra van szükség az elkövetkezendő években. Szelin úr emlékeztetett a 16 milliárdra a költségvetésben. Hát én nem leszek katolikusabb a pápánál, de hát ugye az Európai Parlament 16,9 milliárdot javasolt. Hát emlékeztessek arra, hogy a parlament szavazza meg a költségvetést, nem az Európai Bizottság, és a parlament és a, a, a tanács, úgyhogy ezt a 16,9 milliárdot el kell érni, és ezekkel az össz, ezzel az összegekkel lehet támogatni a GSA-t. A szövegben eh, vannak még eh, fontos dolgok. Én a 26-os cikkre szeretném felhívni a figyelmet eh, a, a rendeletben, amelynek fontos szerepe van vannak kompetenciájunk, több mint 50 ezer ember dolgozik az űrkutatásban az Európai Unióban, a KKV-kkal és a nagy cégekkel együtt, és van itt e, az Európai Uniónak egy stratégiai autonómiája, legyen szó klímáról, védelemről, mindenről, és a különböző ágazatokban valóban meg kell, hogy valósuljon az autonómia és az európai érdekek e felé mutatnak. Köszönöm szépen. Azt is el kell mondani, hogy a tanács, vagy az elnök a tanács 10%-kal kevesebbet javasol, úgyhogy a 16,9 mellett ki kell állni, de hát már a 16 se lenne rossz eredmény, milliárd. Ezt is el kell mondani. Ami a költségvetési megjegyzéseket illeti, majd én is ki fogok még erre térni, de a koordinátornak adom meg a szót először a zöldek részéről, tessék. úr, köszönöm szépen. Egy rövid hozzászólásom lenne egy olyan témában, ami egyre fontosabb, bár nem igazán vetették most itt még fel, az űrben keringő hulladékról beszélek, és ennek a mennyisége növekszik. E, eddig nincs valódi projekt arra, hogy ezt a problémát megoldjuk. Ahogy, ahogy ennek a volumene növekszik, egyre valószínűbb az ütközés is, és ez további hulladékhoz, szeméthez vezethet az űrben. Azt kérdezem, hogy van-e valami kockázat elemzés arra vonatkozóan, hogy mit várhatunk, van-e valami előrevetítés azzal kapcsolatban, hogy hogyan fog alakulni a probléma, és van-e valami ajánlás, megoldásra vonatkozó ajánlás? Ez egy súlyos fenyegetés az űrprogramban, és proaktív megközelítésre van szükség ezen a téren. Köszönöm szépen. Most Szorinyó úr következik a Szociáldemokrata frakció nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Portugálul fogok beszélni. Sajnálom de azt sajnálom, hogy nem hallottam az előző hozzászólásokat, de hangsúlyozni szeretném, hogy kiváló munkát eh, végez a GSA, eh, és feladata az ugye, hogy biztosítsa, hogy az Európai Unió ezen a területen a technológiai vezető szerepét megőrizze. az amerikaiak, kínaiak a versenytársaink, de elismerik az európai mm, vezető szerepet konkrét eredményekkel. Az európaiak mm, a mindennapi életben is tapasztalhatják ennek előnyeit, a biztonsági kérdések koordinálása, a katasztrófákban való reakció, fellépés, a természeti katasztrófák előrevetítése, de természetesen nagyon fontos az is, hogy hogy az adott programok költségvetési problémáiról is beszéljünk. Találnunk kell eszközt, megfelelő forrást ezekre a programokra. Ehhez mobilizálni kell a tanácsot, a miniszterek tanácsát, hogy az Európai Parlamentet támogassák, és más finanszírozási lehetőségeken is gondolkodni kell. Kérdezem, hogy mit gondol a több szintű multilaterális partnerségekről amely megmutathatná azt, hogy mennyire fontos ez a program e, egyrészt, másrészt pedig más finanszírozási forrást is e, találhatnánk ennek köszönhetően. A paritásos parlamenti e, közgyűlés, a AKC EU parlamenti közgyűlése az Európa-Afrika stratégián dolgozik, a Kotonú utáni programon, illetve az Európa-Afrikai partnerségen. Rendkívül sok dolgot lehet elérni ezekkel, mert az kényszermigráció, a katasztrófák számának növekedése foglalkoztat bennünket. Tehát ezen partnerségekből talán jobb megoldások merülhetnek fel, és a megfelelő finanszírozást is garantálni lehet. Köszönöm szépen. Az ID nevében Karapó úr következik. Tessék. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Csatlakozom azokhoz, akik sok szerencsét kívántak az igazgató úrnak, és köszönöm az eddigi munkáját, főleg az el, elmúlt hónapokban. Nagyon sokat beszéltünk a Galileo kérdésről, de másokról is. A sok videó után azt gondolom, hogy a lényeg az, hogy racionalizáljuk a különböző kapcsolatrendszereket, szerintem nagyon sok, nagyon sok hasznos, okos, jó dolgot adott nekünk a, ez az ügynökség, és, és úgy vélem, hogy az Európai Unió jelenleg ebben az ágazatban vezető szerepet játszik. Köszönöm azt, amit Szeléni úr elmondott, de szerintem hihetetlen, hogy egy ilyen ágazatban a, ilyen hihetetlen nagy a növekedés, mint a zűr ágazatban, és hadd mondjam el azt, hogy mi történik a mi régiónkban, amely egy, ez Puljáról van szó, Olaszországban, ez egy nagyon hátrányos helyzetű régió. Nos, Porta Grotája ágazatában, területén a űrágazat jelenti igazából a fejlesztést, tehát hatalmas átalakulás van kialakulóban. Nos, én úgy gondolom, hogy az ágazattal kapcsolatos kihívások jelent, egyfajta lehetőséget jelentenek, egy potenciált. Szerintem akár a környezetvédelmi problémákat is meg lehet oldani azon keresztül, hogy átalakítjuk a helyzetet, racionalizáljuk például a mezőgazdasági tevékenységet, vagy a levegő szennyezést is kiválóan le, meg lehet figyelni az új technológiákon keresztül. Én azt látom a, a költségvetésben, és ez biztos, hogy történtek bizonyos fejlődések, fejlemények, tehát ebben a, ebben a költségvetés tervezetben azt hiszem, hogy azért nagyobb hangsúlyt is kaphatna ez az ágazat. Beszéltünk arról, hogy a Kopernikusban pontosan hogyan alakulnak az igazgatói viszonyok, viszonyok. Hát lehet, hogy jobb a helyzet ott, mint a Galileóban, de meglátjuk, hogy hogyan alakulnak a következő évek. Szerintem nagyon fontos az, hogy a parlament hogyan viszonyul ehhez az egész kérdéshez. Remélem, hogy, ez egy, hogy, remélem, hogy kihívásnak fogjuk fel ezt a dolgot, és remélem, hogy a tanács, illetve a bizottság majd ki tudja használni a lehetőségeket. És ma a klímaváltozás problematikája közepette meg kell ragadni ezt a lehetőséget. Köszönöm. Köszönöm szépen, hogy az elnök, az ECR következik. Tosenovszki úr. Köszönöm szépen, az anyanyelvemen szeretnék szólni. Köszönöm a lehetőséget, elnök úr. Csatlakoznék szalini úrhoz, illetve a többi kollégához. Én is szeretnék köszönetet mondani az igazgató úrnak, Des Doridesz úrnak. Köszönöm a munkáját. Nagyon-nagyon jól végezte el a feladatát. Amit az ügynökségben az ügynökség értett, az hihetetlenül jó, hatalmas projektet nagyon jól kezelt, sikerült lezárnia a, ezt az egész projektet, nagyon jó, hogy eddig a stádiumig sikerült eljutni. Öt évvel ezelőtt senki el, el sem képzelte volna, hogy ideig el lehet jutni. Senki nem gondolta volna, hogy 2020 elejére ide juthatunk. Úgyhogy tényleg hálás vagyok, ezért örülök, Dezorides úr, hogy az önvezetésével ezt megtapasztalhattuk. Ez az ügynökség átalakul. A különböző űrprojektek ügynökségévé, ami amilyen tapasztalatot ez az ügynökség felhalmozott biztonsági vagy más területeken, az más ügynökségek, más projektek szempontjából is nagyon fontos, hiszen akár a Kopernikus is említhetném, vagy bármilyen más projektet, hasonló projektet, nagyon fontos a biztonsági része ezeknek a projekteknek. Egy kérdést szeretnék föltenni, ami lehet, hogy nem olyan egyszerű nem erre válaszolni. A következőképpen hangzik ez. Az ügynökség megnőtt 200 alkalmazottja van már. Kérdésem, hogy gondot jelente a szakképzett munkatársak megtalálása, felvétele. Szerintem a 200 fős dolgozói keret nem elégséges egyébként ehhez az ügynökséghez, de könnyű hozzájutni jól képzelt dolgozókhoz. Például a Kopernikus is egy elég, projekt, elég bonyolult projekt már önmagában is. Hogyan vélekedik erről? Desdorides úr, ami a jövőt illeti, hogyan lehetne ezeket a hatalmas projekteket megfelelően koordinálni, hiszen már önmagukban is nagyon bonyolult projektekről van szó, de valamilyen szinten kiegészítik egymást, vagy még jobban ki is egészíthetik egymást. Lesz, lenne még egy utolsó észrevételem, az Egyesült Királyság ki fog lépni az Európai Unióból. Nem fogok emiatt most sajnálkozni, bár sajnálatosnak tartom ezt, mert hát ez a valóság. A közbeszerzések, a különböző kereskedelmi, a kereskedelmi kapcsolatrendszer meg fogja ezt valamilyen módon szenvedni. Fontosnak tartom, hogy magas szintű legyen az együttműködés a továbbiakban is az Egyesült Királysággal, hiszen alapvető fontosságú globális szerepről van szó az űrágazatban. És meggyőződésem, hogy hatalmas veszteség Európának, hogyha nem, nem használjuk ki a már létező nagyon jó kapcsolatrendszerünket ezzel az országgal. Még egyszer köszönöm, Dezdori úr, kiváló munkát végzett. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Manuel bombard következik. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, főigazgató úr, a munkáját. Köszönöm, amit tett, elvégzett ezért az ágazatért. A kérdésem ugyanaz lenne, amit a zöld kolléga feltett. Mindenki tudja, hogy a Galileónak stratégiai jelentősége van. Tehát a Galileo biztonsága, megbízhatósága is rendkívül jelentős. És van itt egy probléma, amiről viszonylag kevés, keveset beszélünk. Az összes űrprogram teljes működésével kapcsolatban a kérdés az, hogy hogy milyen, lég, milyen űrszennyezéssel jár ez. Több tonna űrhulladékról van szó, és 34 millió olyan tárgy kerül az űrbe, aminek az átmérője 10 mm-nél nagyobb. Ne feledjük, hogy ezek a, ezek a tárgyak össze is ütközhetnek, és ezek az ütközések további törmeléket tervelnek, stb. stb. Ez egy végtelen, foga, végtelen folyamat. Kérdésem, hogy hogyan foglalkoznak ezzel a kérdéssel, hogyan lehet tisztítani az űrt, illetve hogyan lehet ezt a, hogyan lehet a további szennyezést megelőzni. Nyilván túllép ez a probléma a Galileon, de, kér, de nem tudom, hogy van-e valamilyen stratégiájuk erre vonatkozom. Az ütközések megelőzését, illetve kezelését, kezelésével egyetem foglalkozik el a Galileo, illetve vannak-e tud-e valamit arról mondani, hogy milyen szakmai vagy technikai megoldásokat alkalmaznak ezeknek az összeütközéseknek a kezelésére? Van-e nemzetközi összefogás a az űr megtisztításával kapcsolatban. Aztán, ami az űrhulladékot illeti, vajon amikor a Galileo programban résztvevő műholdakat építették, kidolgozták, akkor figyelembe vették-e az űr hulladékot, és még egyszer köszönöm a munkáját. Köszönöm. Szeretne még valaki hozzászólni, kérdést feltenni? Engedje meg, igazgató úr, hogy én is szóljak néhány szót az ügynökségről és a témáról általában. Én úgy vélem, hogy az űr politikára, az űrkapacitás fejlesztésére nagyobb figyelmet kéne fordítanunk. Szerintem sok mindent tehetünk még az elkövetkezendő években. Jó lenne, hogyha az űrprogramokban válaszokat találhatnánk arra, hogy hogyan lehet például a Green Deal-ben foglalt célkitűzéseinket jobban megvalósítani, például a szén kivonás, az, az energiahatékonyság növelése, 2050-re az intelligensebb gazdaság megvalósítása, ennek bizony köze van az űr programokhoz is, és szerintem az ügynökség munkája sokat segíthet abban, hogy ezeket a célkütőzéseket meg tudjuk valósítani. Meggyőződésem az is, hogy megfelelő finanszírozással kell felruházni az ügynökséget. Említette Szalini úr, hogy a globális versenytársaink hogyan lépnek fel ezzel kapcsolatban. Ne felejtjük, hogy az űr politikában, illetve az programokban is bizony globális versenyről beszélhetünk. Az Európai Bizottságnak vannak javaslatai, az Európai Parlament még többet szeretné elérni, viszont ha 10%-kal csökkentjük a finanszírozást, akkor még a legfontosabb kezdeményezéseink, amelyek egyébként sikeresek, mint például a Galileo és a Kopernikus, még ezek is meg fogják ezt szenvedni. Nem is beszélve arról, hogy hogy kezdjünk akkor el új projekteket. Szinergiákat, szinergiákról is beszélnünk kell a, a védelmi alappal, illetve ott van a Horizont Európa is. Itt is vannak, kellene, hogy legyenek lehetőségek az önök programjainak támogatására. Támogatjuk tehát az ITRE szakbizottság, az illetékes bizottság az űr kérdésekben, az űrpolitikában, az űrprogramok területén, és nagyon szívesen támogatjuk az önök tevékenységét, örülünk a párbeszédnek önökkel, és a legfontosabb piaci szereplőkkel, de mindig többre kell törekedni, meg kell próbálni többet elérni az űrpolitikában. Most pedig szeretném önt felkérni arra, hogy válaszoljon a kérdésekre, reagáljon a felvetésekre, és hogyha bármit még szeretne hozzátenni, akkor azt is örömmel meghallgatjuk. Kérem egészítse ki, a, amit a bevezetőjében mondott. Köszönöm. Köszönöm, próbálom betartani a 10 percet, amit az elején megszabott. Ez azt jelenti, hogy nem fogok egyesével válaszolni a kérdésekre, mert nagyon sok hasonló kérdés volt. Először is a költségvetési kérdésekre reagálnék. Többen is felvetették, hogy mennyire fontos az, hogy megfelelő finanszírozással legyen az ügynökségnek, illetve hogy a bizottság kérését tiszteletben tartsuk. Erre vonatkozóan azt tudom még mondani, hogy eléggé merev a költségvetés. A Galileo rendszer nem működhet 20 műholdal, mert nem fognak ezek ugyanúgy teljesíteni, nagyon fontos, hogy a rendszer igényeit tiszteletben tartsuk. A, a költségvetés csökkentés nyilvánvalóan káros hatással lenne a rendszer teljesítményére. Tehát a költségvetés csökkentés a downstreamingnek sem tenne jót. A downstreaming rendkívül fontos, ezt nem győzöm hangsúlyozni. Az érték legnagyobb része itt jelenik meg, és Európának itt kell beruháznia. A GSA leginkább ezzel foglalkozott, ügynökségünk legfőképpen ezzel foglalkozik, és mi valójában a háromszorosát szeretnénk annak az összegnek, amivel gazdálkodtunk az elmúlt időszakban. Tehát évente 750 milliós költségvetésre lenne szükség 7 éven keresztül. Az Egyesült Államokban hasonló összegekkel dolgoznak, eh, tehát ami ránk vár, az összesen hasonlítható azzal, ami az Egyesült Államokban történik. A költségvetés mennyisége fontos, de az is fontos, hogy hogy használjuk fel ezt a pénzt. Hadd mondjam el ezzel kapcsolatban azt, hogy nem régiben az Európai Beruházási Bankkal írtunk alá egy megállapodást. Sok tevékenységünket támogatják például új KKV-kkal, új szereplőkkel kezdtünk el együttműködni, és ezt szeretnénk folytatni a jövőben is. Örömmel hallottam Tozsanovszki új kérdését is, a költségvetésre vonatkozóan, a ügynökség költségvetésével vonatkozóan. Valóban van a költségvetésnek olyan része, ami külön a projektekhez kapcsolódik, de az ügynökség szenved. Alulbecsülték a ügynökség működéséhez szükséges alapköltségvetést. Egy nagyon érdekes dokumentumot adott ki a szembevőszék 2018-ban, ez megvan ebben az anyagban, amit mutatok, illetve rajta van a szembevőszék honlapján is ügynökségünk közepes méretű ügynökségnek számít. A 41-es mezőny közepén vagyunk. Viszont, hogyha megnézzük a költségvetést, akkor egyértelműen miénk a legnagyobb költségvetés. A következő a következő ügynökség messze kevesebbet kap, mint mi. Tehát eh, Elég érdekes ez a szép tartás, az, hogy nincs sok munkavállalónk, eh, munkatársunk, de nagyon nagy ehhez képest a költségvetésünk. Illetve magára az ügynökségre folytatott, eh, fordított költségvetés nem túl nagy. A Galileo nagyon sok ágazathoz kapcsolódhat. A Green Deal az egyik ilyen. Sok mindenről beszélhetnék, nagyon sok adattal rendelkezünk, sok elemzést végeztünk. Például a széndiokszid kibocsátás csökkentése, kevesebb üzemanyag fogyasztása, vagy a műtrágya csökken, használatának csökkentése, ez mind-mind a részben a mi tevékenységnek tudható be. Még egyszer az ügynökség működésére visszatérve, vajon nehéz-e új munkatársakat toborozni? A helyzet javul, vagy javult az évek során. Eleinte komoly nehézségekkel küzdködtünk. A probléma azonban kezd megoldhatóvá válni, vagy kezelhetővé válni. Egyrészt azért, mert egyre láthatóbbak vagyunk, az EU-s űrprogramok, illetve az ügynökségünk iránt megnőtt az érdeklődés, ezáltal könnyebb új munkatársakat felvenni. Some question regard... Volt pár kérdés. Az űr szennyezettséggel kapcsolatban. Nos, hát elsőként erre azt válaszolnám, hogy a Galileo is tulajdonképpen egy valós problémát vet fel, illetve a kérdésük egy valós probléma, hiszen több ezer apró műholdra kell gondolni, úgyhogy egyre inkább problematikussá válik a műholdak száma. Nos, a Galileo kapcsán hát viszonylag jó helyzetben vagyunk, hiszen a Galileo nagyjából 22 ezer kilométerre helyezi el a földtől a közepesen magas régióban a műholdokat. Éppen ezért ezzel megpróbáljuk már minimalizálni a kockázatokat. Van is egy monitorozó rendszerünk. Egyébként az USA-ból érkezik a legtöbb ilyen irányú kezdeményezés. Úgyhogy a felgyülemlett hulladékot, illetve az esetleges ütközések kockázatát jobban tudják követni, és így az orbit olyan részébe tudnák elterelni a, a műholdakat, ahol ez a veszély nem áll fel. Európa számára is nagyon lényeges, hogy legyen kapacitása arra, hogy ezeket a problémákat kezelni tudja. Korábban is említettem már az olyan programokat, mint a Space Traffic Management, aztán az űr megfigyelési rendszerek és programok. Nyilván Európának megvannak a maga ambíciói az űrkutatást terén, és éppen ezért olyan kapacitása is kell, hogy legyen Európának, hogy az ilyen jellegű kérdéseket kézben tudja tartani. Volt egy kérdés egyéb finanszírozási forrásokról. Nos, ez is egy nagyon releváns kérdés. Ebben az esetben a válaszom általában az szokott lenni, hogy Európa Galileóval, a Galileóval és az egnos gyakorlatilag egyfajta stráda rendszert, egy infrastruktúrát épít ki ami mindenképpen profitábilis lesz a gazdaság számára is. Ugyanakkor vannak olyan speciális esetek, ahol a magánszféra és a közszféra együttműködik egy PPP formájában. A downstream rendszeren belül van lehetőség például arra, hogy legyenek kiválósági központok, és az űrkutatási programokat az összes EU-s tagállamok számára hozzáférhető tegyük, olyan formában, hogy mindenki hozzájárulhat nemzeti szinten. Egy gyors példát mondok. Két-három-négy ország beruház mondjuk a precíziós agráriumba, akik mondjuk eddig is élen jártak ezen a területen. Aztán vannak ugye olyan országok, amelyek az önvezető autókban jeleskednek, vagy a jelzőrendszerek kiépítésében a vasúti szektorban. Tehát racionalizálni lehet a különböző beruházásokat, és a magánszektorral való együttműködést pedig felkarolni. Ha jól emlékszem, a Brexit kapcsán volt még egy utolsó dolog, amire válaszolnom kell. Hát igen, valóban eléggé szerencsétlenek nevezhető az EU kiválása, az EU-ból való kiválása Nagy-Britanniának, különös tekintettel az Egnoszra és a Galileóra is, mert a britek voltak a legnagyobb, legmegbízhatóbb partnereink. És ez nyilván a bizottságot jobban érintő kérdéskör, de amit én el tudok mondani válaszként, én valóban örömmel fogadnék egy megállapodást, egy olyat, ami már most is létezik, olyan országok, mint például Svájc vagy Norvégia, mert ők is országos szinten hozzájárulnak a GDP-jük arányában a programokhoz. És ők is profitálnak a programhoz való hozzájárulásból, illetve az abban való részvételből. Mindenképpen találni kell valami specifikus megoldást a britekkel, de hát ez még egy jövőbeni megoldás. Elnök, köszönjük szépen Desdorides úrnak azt, hogy eljött hozzánk, illetve hogy megosztotta velünk a gondolatait, a kollégáknak is, akik hozzászóltak a vitához, az igen fontos vitához. Hamarosan folytatjuk majd a másik ügynökséggel, az ezával. ez még nincsen teljesen tisztnátázva, ma nem tudott a főigazgatóra eljönni hozzánk. És ezzel tulajdonképpen a reggeli ülésünk végére értünk, de ne felejtsék el, hogy egy órával korábban vissza kell jönnünk a szokásoshoz képest, mert Vesztager asszonyjal alelnök asszonyjal a bizottság részéről lesz találkozón. Köszönöm.